Kérek mindenki foglalni helyet. Az ülést megnyitom. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves kolléganők, kollégák! Ma délelőtt sokkoló híreket kaptunk Pakisztánból. Egy iskolában több mint 120 embert mészároltak le, több mint 100 gyermeket közöttük. A hidegvérű gyilkosok a tálibok voltak. További emberek a terroristák fogságában vannak. Ez az undorító és gyáva bűn egyszerűen felfoghatatlan számunkra, és ismét megmutatja, hogy milyen embertelen kegyetlenséggel járnak el a tálibok, mennyire gyűlölik az embereket, az emberiséget vakfanatizmusukban. Ami pedig különösen sokkol az, hogy gyermekeket képesek legyilkolni. Ezekben a percekben az áldozatokkal érzünk. Családjaikkal, barátainknál. Szolidaritásunkat szeretnénk kifejezni a Pakisztán nemzettel, és az Európai Parlament nevében pedig részvétünkről biztosítjuk az áldozatok családtagjait.